It's the... Igen, a gazdasági kormányzás és a stabilitási keret az Európai Unióban, különös tekintettel az euróövezetre. Ez lesz a napi rendpont. Azt hiszem, hogy rendben van, ugye? We now to come... És akkor most rá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 politika mellett szükség van arra is, hogy legyen egy szigorúbb gazdaságpolitika, és hogy aki dolgozik, annak elég-elég jövedelme legyen ahhoz, hogy megéljen ebből. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Klüter úr. Strezsek úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az ECR frakció nevében szeretnék én is néhány kommentárt fűzni ehhez a kérdéshez. Ez a mostani vélemény részünkről egyfajta vélemény nyilvánítás, egyfajta nyilatkozat is, hiszen úgy gondoljuk, hogy ennek a szakbizottságnak minden egyes tagja érdeklődik az iránt, hogy minél több munkahelyet tudjunk teremteni. Ez rendkívül fontos számunkra, és ezzel mindenki egyetért. De ugyanakkor a mi frakciónk azért mégiscsak egy picit másként látja a helyzetet az egyes módosításokhoz képest, hiszen véleményünk szerint inkább a cégek azok, akik munkahelyeket teremtenek, és nem az államok vagy a kormányok. Éppen ezért az alapgondolatunk nem más, mint hogy a cégeknél minél nagyobb szabadságot kellene biztosítani arra, hogy milyen módszerekkel tudjanak felvenni emberekkel. Nem szabad nyomást gyakorolni rájuk jogalkotási eszközökkel, és főként a kis és középvállalkozások azok, amelyek a munkahelyek oroszlán részét teremtik, és ők pedig nagyon gyakran kis helyi közösségeken belül működnek nagyon sokszor akár családi vállalkozásokról van szó, és ezek sokszor nem lépnek túl a határokon, tehát itt kis cégekről van szó. Ezért lenne fontos az, hogy a tagállamok minél több lehetőséget biztosítsanak az ilyen kis és középvállalkozók részére, hogy minél nagyobb szabadsággal bírjanak, hiszen ők azok, akik le tudnák csökkenteni a munkanélküliséget azzal is egyetértünk kollégáinkkal, hogy az egyes tagállamok óriási befektetéseket kellene, hogy tegyenek az oktatásba, a képzésbe, az állampolgárok képzésében általában, ugyanis sajnos nagyon fontosak ezek a képzések, de nem mindig valósulnak meg. Úgyhogy bármi ilyen jellegű módosítást természetesen támogatni fogunk, hiszen ezeknek az lenne a célja, hogy az egyes tagállamok szociális reformokat hajtsanak végre, annak érdekében, hogy olcsóbb és hatékonyabb rendszerek jöjjenek létre. És ezzel ösztönözzék az embereket arra, hogy munkát keressenek, és ne pedig szociális segélyekből éljenek. Úgyhogy kérem szépen, hogy hallgassanak meg még az utolsó gondolatom az az, hogy az egész frakciónk elfogadhatatlanak tartja azt, hogy a foglalkoztatás területén a jelenlegi helyzettől elrugaszkodott módszereket alkalmazzunk. In which case then we'll ask Mr. Martin to wrap up and akkor kérem a jelentés készítőjét, hogy foglalja össze az elmondottakat. Elnézést kérek, és valóban nagyon kevesen vagyunk. Van itt egy rész, az előttem szólónak az utolsó hivatkozását nem találom. Kérem, ismételje meg, hogy mire utalt. Környezetvédelmi oktatási, foglalkoztatási eh, területtel összefüggő munkahelyek. Erre utaltam. Jó, köszönöm szépen. Csak nagyon röviden, hiszen több eh, kollégám szólt hozzá, nekik szeretném megköszönni, amit elmondtak, és az együttműködést. Megjegyék meg mégis, hogy az előttem szóló megjegyzéseire reagáljak. Nagyon figyelmesen hallgattam, és jelentéstevőként szinte az összes módosító indítványát el tudom fogadni ezek nagyon mérsékeltek, világosak. Egyetlen egy olyan módosító van, ahol azt javasolnám, hogy ezt ellen szavazzunk. Ugyanakkor azonban nagyon-nagyon sok módosító indítványt nyújtott be a baloldal, ugyanabban az irányba mutatnak ezek a módosítók, és bár ez talán ellentmondás, de azt kérem valamennyiüktől, ugyanis itt van egy elvi vita. A zöldek ugye nincsenek itt, és most arra hívtak fel, hogy az alapkérdéshez szóljak hozzá, hogy a növekedés, illetve környezetvédelem, a zöld növekedés összefüggéseiben mit javasolnék. De azt gondolom, hogy egy kicsit abban az irányba kellene vinni a vitát, hogy a globalizáció és az akut válság közepete kell az államoknak lépniük. Ez egy, ezt be kell látnunk, és azért lehetne hidat verni az úgynevezett konzervatív, illetve a baloldali megközelítés között neoliberálisokkal szemben ott vannak azok, akik mindent az államtól várnak. Tehát azt hiszem, hogy a valóság talaján álló módosító indítványok mögé fel tudunk majd egy többséget sorakoztatni. Köszönöm. Rendben van. Az Ekonban holnap lesz a szavazás, 22-én. A 10, július 14-én lesz a szavazás a Gyelev bizottságban, és szeptember 1-én lesz várhatóan a plenáris ülén a szavazás. A jogi szakbizottság számára készült el az a vélemény, amit most fogunk megvitatni, adósok vagyonának befagyasztására, nyilvánosságra hozatala irányuló idegenes intézkedések. Szolozsán úr a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy olyan kezdeményezésről tárgyal a jogi szakbizottság itt az Európai Parlamentben, amely üdvözlendő, üdvözlendő kezdeményezés, hiszen az egységes belső piacon Soha nem érünk a dolgok végére, mindig van tennivaló. És a pénzügyi tranzakciók lebonyolítói van, amikor nem kapják meg a szerződés szerint nekik járó pénzt intenzívebbé szeretnénk tenni az európai gazdasági integrációt, és ez az erősödő integráció azt eredményezte, hogy nagyon megnövekedett a határon átnyúló ügyletek miatti perek száma a vállalatok és a polgárok, az állampolgárok között egyaránt. És éppen ezért nagyon helyes, hogy elkészül ez a jelentés, mert ennek eredményeképpen a belső piac integritását e, és e, koherenciáját erősíteni tudjuk. Ezért javasoljuk ebben a véleményben azt, hogy szülessenek jogalkotási intézkedések hogy lehessen harmonizálni a tagállamok között az információ forrásokat. Ez létfontosságú. Átláthatóságra van szükség, hozzáférhető kell, hogy legyenek az információk, különösen a kis és középvállalatok számára. Ez az az első olyan lehetőség, amikor, ha valamelyik fél megtör, megsérti a szerződéses kötelezettségeit, akkor ö, valamit tenni kell egy idegenes intézkedés meghozatalával a másik félnek a vagyonát ö, be lehet ö, fagyasztani, vagy zárolni lehet. És úgy gondoljuk, hogy mielőtt bírósághoz fordulnának a felek, jó lenne ezeket az idegenes intézkedéseket erősíteni, és ezekkel lehetne a konfliktusokat megoldani amikor ilyen kereskedelmi ügyletek kapcsán merülnek fel konfliktusok a felek között. Próbáljanak meg a hitelezők, illetve az adósok valamilyen kompromisszumra, egyességre jutni, mielőtt bírósághoz fordulnak. Ugyanis a pereskedés költsége nagyon magas, és nyilvánvalóan sokkal hosszabb ideig is tart, mint a peren kívüli egyesség, amikor az adós és a hitelező együtt megpróbálják megpróbálnak valamilyen kompromisszumos megoldást találni. Vannak különböző ilyen egyeztetés segítő szervezetek, békéltetők, vagy mediát, mediá, mediátorok, akiknek a segítségét igénybe lehet venni. Az EU-ban a belső piacon jó lenne, hogyha standardizálhatnák standardizálhatnánk, egységesíthetnénk azt, hogy milyen formában és hogyan folyjon a párbeszéd a felek között ilyen egyeztetés esetében, vagy hogyha bíróság elé kerül az ügy, akkor is legyen valamilyen szabványosított formája a felek közötti kommunikációnak. Az Európai Bizottság tett már egy javaslatot, amelynek a célja az volt, hogy szabványosítani lehessen az adósságok behajtásának a módját, amikor adóhatóságok lépnek fel a tagállamokban, és próbálják behajtani az adósságokat. Mi valami hasonlót javaslunk, tehát az, hogy mindaz a kommunikáció, amely a egyeztetéshez kapcsolódik, elektronikus formában történjen. Emellett javasoljuk azt is, hogy erősödjön az együttműködés a tagállamok bűnüldöző hatóságai között, illetve minden a jogrend betartásáért felelős szervezet között. A cél az, hogy minél gyorsabban az adós megfizesse az adósságát, a hitelező hozzájusson a pénzéhez, és jó lenne, hogyha az adós vagyonára vonatkozó információkat nyilvánosságra hoznák, és a bizottság ígéretet hogy beterjeszt egy ilyen javaslatot. Köszönöm szépen, Szolozsán úr! Az árnyék jelentéstevők közül Klúter urat látom, hogy itt van, talán akkor önnel kezdenénk. Igen, köszönöm. Egyébként nem készítem fel most erre, mert nem vagyok árnyék jelentéstevő, és nem is akarom itt szükség nélkül csak húzni az időt, amikor nincs mondani valom. Köszönöm. Rendben van. Ali McCarthy, az árnyék jelentéstevő, és a Dile jelentéstevéje sajnos éppen Zürichben van, úgyhogy én mondom el a következőt helyette. Üdvözlöm azt, hogy a parlament kialakos, kialakítson egy véleményt, egy álláspontot a fontos kérd, ezzel a fontos kérdéssel kapcsolatban. Sok millió vállalat él, működik a belső piacon, és emberek milliói élnek, utaznak keresztül Kassul az Európai Unióban. Munkánk kulcsfontosságú része az, hogy biztosítsuk azt, hogy a polgárok, illetve a vállalatok jogait érvényesíteni lehessen, hogyha valamilyen probléma merül fel. A pénzügyi követelések eh, kapcsán a határon átnyúló követelések, illetve a eh, nemzeti bíróságok eh, döntéseinek a kölcsönös elismerése kapcsán már megszületett egy jogszabály, az európai végrehajtási rendelet és követ kis összegű követelésekre vonatkozó és más egyéb jogszabályok. A kérdés az, hogy valóban hatékonyan végrehajtják el a tagállamok a bírósági döntéseket. A hatékony jog érvényesítés egyik alapja, hogy a bíróságok gyorsan tudjanak cselekedni, és idegenes intézkedést hozzanak meg, zárolják, fagyasszák be az adós vagyonát. Így módon tudjuk megakadályozni, hogy azok a rossz hiszemű emberek, akik ilyen esetben átviszik egy másik hatóság alá a vagyonukat, hogy mindig egy lépéssel a jog előtt járjanak, hogy ők ne tudják így módon kimenteni a vagyonukat a bírósági döntés meghozataláig is szükség van a jogvédelemre, és arra is, hogy és nincs semmilyen garanciája annak, hogy egy másik tagállamban sikerül behajtani az adósságot, ezért van szükség az adós vagyonának az idegenes befagyasztására. Úgy látom, hogy képviselő nem kíván szólni. Ezért Szorozsán urat kérdezem, hogy következtetéseket kívánna levonni, vagy szeretne még mondani valamit. Elnök úr, a bizottság és a titkárság azt javasolja, hogy hosszabbítsuk meg a határidőt, ameddig még be lehet nyújtani módosító indítványokat. Szeptembert gondoltuk határidőnek, úgyhogy szerintem még elég időnk van módosító indítványok benyújtására. Mindenki hozzájárulhat még a jelentéstervezethez, mindegyik eh, frakció ezt megteheti, és van lehetősége, hogy tovább javítsák a jelentést. Ez így van, Szorozsán úr. A határidő szeptember 7-e déli 12 óra, úgyhogy valóban igaza van, még éppen elég időnk van, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. E-mailben tájékoztatjuk a képviselőket arról, hogy mi lesz az eljárás, a Jurinál egy jogalkotási e, javaslatról van szó. Szeptember 27-én fogjuk megvitatni a módosítókat, és az ECOM-ban október 5-én lesz a szavazás, a másik szakbizottságban pedig e, novemberben lesz szavazás. Trisé úr fél ötre ér ide, néhány percre, azt hiszem, hogy kb. 10-11 percre felfüggesztem az ülést, és ha itt lesz is ér, folytatjuk. Kérem szépen, hogy mindenki uh, foglaljon helyet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. And then eventually we will let the photographers go. Kérem, hogy a fotósok egy kicsikét lejjebb helyezkedjenek el. Kérem szépen még egyszer, hogy mindenki foglaljon helyet, hogy folytathassuk a munkát. I'm very pleased to uh, welcome... Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy Trisé urat itt köszönhetem köreinkben, hogy uh, a rendszeres monetáris uh, párbeszédet folytathassuk. 15 perces felvezető beszédet fog tartani Trisé úr, aztán másfél perces időközökben kérdezhetnek a képviselők, és aztán három és fél percben fog válaszolni az elnök úr. Tehát így fogjuk ezt megosztani. Általános módszertanunk szerint mindenki ismeri, hogy a frakciók hogyan kapnak időt. itt most nem a catch the eye rendszert fogjuk követni, mint ahogyan azt önök is tudják. Úgyhogy nem is rabolom tovább az önök idejét, hanem inkább még egyszer köszöntöm Trisé urat, és remélem, hogy a fotósok megcsinálják az utolsó képeket, és aztán arrébb mennek, hogy láthassuk. Köszönöm szépen! Kedves parlamenti képviselők, legutolsó ülésünk március 22-e után óta az eurózóna az egyik legnagyobb kihívásokkal küzdött meg egészen a gazdaság és monetáris unió megalakulása óta. Okay. To address the unprecedented pressures in financial markets. A pénzügyi piacokon borzalmas helyzet alakult ki, ezért az Európai Központi Bank és a központi bankok általában nagyon bátor lépéseket tettek. A fontos döntések, amelyeket a közelmúltban meg kellett hozni, alapvető, megalapozott magyarázatokat és válaszokat tesznek szükségessé azokra a kérdésekre, amelyeket gondolom itt a parlamentben is fel fognak tenni. Ezért üdvözlöm azt a lehetőséget, hogy eszmét cserélhetünk a mai meghallgatás kapcsán. A szülést azzal kezdeném, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetet értékelném, és azután fogok beszélni arról, amit május 10-én bejelentettünk, az eurozóna kötvénypiacára vonatkozó beavatkozásokkal kapcsolatban, és aztán harmadik részben a felszólalásomban az eurozóna gazdasági koordinációjáról fogok beszélni, illetve azokról a változásokról, amelyekre szükség lehet. Márciusban találkoztunk utoljára, és azóta azt tudom elmondani, hogy az eurozóna 2010 első fél évében javul, javulnak a hely, javul a helyzet, 0,2%-kal növekedett a gazdaság negyedévenként. Az eurozóna rá vonatkozó előzetes becséseink szerint moderált vagy mérsékelt növekedésre számítottunk, és ez nagyjából be is jött. Az Eurosystem értékelte a helyzetet, gyakorlatilag egyensúlyi helyzet alakult ki, de ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy bizonyos területeken még azért nagyon nagy a gazdasági bizonytalanság, és a pénzügyi piacok bizonyos szegmenseiben feszültségek uralkodnak. Az infláció 1,6% volt májusban, ez egy kicsit magasabb volt, mint áprilisban, ott 1,5% volt, ez főként az energiáraknak volt betudható, és a második fél évben majd tovább fog növekedni az infláció. Éppen ezért közelről követjük a helyzetet, hogy középtávon is a pénzügyi, illetve árstabilitást biztosítani tudjuk. Középtávon, tehát az inflációt szeretnénk bizonyos keretek közé szorítani, ugyanis ez a hitelkibocsátás szempontjából is nagyon fontos. Erősödik a hitelkiadás a, gaz, a gazdas a háztartások részére, és viszont negatív a gazdasági társaságoknak adott hitelállomány. Az inflációs várakozások nagyon is jól működnek, az előrelátás, az előre láthatónak megfelelő módon alakultak az inflációs kilátások. Éppen ezért a, az, Európai, az Európai Központi Bank továbbra is a folytat, az eddig folytatott politikát fogja előmozdítani, és szeretnénk ismét bevezetni korábbi nem standard intézkedéseinket, Például a három és hat hónapos műveletekkel kapcsolatban szeretnénk javítani a likviditást a bankok tekintetében. Főként az USA dollárra vonatkozólag, a Federal Reserve-vel egyetértésben, annak érdekében, hogy megakadályozzuk a lehetséges likviditási problémákat. A központi bank igazgatósága május 10-én egy fontos döntést hozott annak érdekében, hogy megakadályozza azokat a feszültségeket, amelyek az egész világon, a pénzügyi piacokon, de főként Európában jelentkeztek. Itt a kül, a valuta piac, illetve az értéktőstével kapcsolatban merültek fel a legnagyobb problémák, és A feszültségek októbertől kezdve, 2008. októberétől kezdve, amikor ugye az Egyesült Államokban a Lehman Brothers csődöt mondott, a helyzet nagyon hasonló volt a hirtelenség miatt, és azért, amiért a nemzetközi befektetők hirtelen cselekedtek. Így aztán a likviditási feltételek nagyon rosszak lettek hirtelen, nem csak a szuverén kötvények tekintetében, hanem a pénzpiacokon is. A tranzakciók az interbank piacon lecsökkentek, és a hitel kihelyezésre nagyobb igényt mutatkozott. A központi bank, illetve a hitelintézetek közötti tranzakciók ennek megfelelően alakultak. A legfontosabb finanszírozási eszközt jelentik az európai bankok, és hogyha őket nem támogattuk volna, akkor gyakorlatilag az egész eurózónára ennek nagyon negatív hatása lett volna. Éppen ezért a korábbi nem standard intézkedéseket szerettük volna ö, be, ismét bevezetni, be is vezettük őket, például ilyenek a swap agreementek, illetve a szértékpapírpiaci programok. Ez azért volt fontos, hogy a monetáris politikánkat, illetve az államkötvények piacát a lehető legjobban egyensúlyba tudjuk tartani. Ezek rendkívül fontosak három oknál fogva. Egy, a kamatlábak szempontjából, ugyanis amikor a kötvénykibocsátás megtörténik, akkor fontos látni azt, hogy a, köz, a rövidtávú kötvény árak nem, megfe- tehát nem, nem lehet őket jó áron eladni, és hirtelen lecsökken az áruk, és ez rossz bevételt jelent az államoknak. Másodszorban a magas kamatlábak nagy veszteségekhez vezethetnek, a pénzügyi szektorban, a bankok számára, és a bankokat megakadályozzák abban, hogy hitelet tudjanak kihelyezni a gazdaság részére. És harmadsorban az alacsony likviditás az államkötvénypiacon aláássa a hitelek piacát. Ez a likviditási csatorna. Éppen ezért beavatkozás mellett döntöttünk, annak érdekében, hogy fent tudjuk tartani a megfelelő transmissziót a monetáris politika, illetve a való a reálgazdaság között bizonyos szegmensekben, főként az értékpapír piacokon. A programunk célja nem az, hogy további likviditást injektáljunk a bankrendszerbe, éppen ezért szerettük volna ezt semlegesíteni specifikus reabszorbációs műveletekkel. Ez azt jelenteni, hogy a likviditást így ez a probléma nem érinteni. Más szavakban a monetáris politikánkat nem érintik ezek az intézkedések, és az inflációs várakozások sem változnának. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szértékpapír piacon a programot a másodlagos piacok, illetve a más, az államkötvények másodlagos piacával összhangban kívánjuk megtenni, és teljesen függetlenségünk, függetlenségünk teljes tudatában. A kormányok május 7-e előtti este a az e, Európai Központi Bank igazgató tanácsa ülésén hangsúlyozták azt, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy idei fiskális céljaikat meg tudják őrizni, és hogy a túlzott deficit tehát megakadályozzák. És itt szeretnék idézni, bizonyos eurózóna beli kormányok a fiskális konszolidációt erősíteni szeretnék, és a fenntarthatóságát a az állami kiadásoknak, illetve bevételeknek. Ennyit szerettem volna elmondani, és még ezen kívül arról is szeretnék beszélni, hogy hogyan tudjuk az eurozónában az ellenőrzést megvalósítani, valamint az erősít, a megerősített együttműködést gazdasági értelemben. Az Európai Központi Bank meg van győződve arról, hogy szükségesek ezek az intézkedések, nagyobb, szélesebb értelemben az európai versenyképesség érdekében. A szolidaritás, amelyről 60 évvel ezelőtt Robert Schuman beszélt, látszik abban, hogy az gazdasági integráció, illetve az egymástól való függés a monetáris unióban már meg is valósult. De ugyanakkor a szolidaritás két irányú utca, vannak persze kötelességek és feladatok, és a monetáris unióba való részvétel egy, egyben kötelezettségeket is jelent, illetve öm, felelősségváltozást. Ez vállalást, ez jelenteni az alapját a közös pénz megvalósításának. Most egy hatékonyabb struktúrás szeretnénk a makroökonomiai, illetve fiskális ellenőrzés területén létrehozni. Éppen ezért Fenn Rompoy úr egy task force-t hozott létre, amelyben két fő területet jelen, jelöl meg a reform szempontjából. A krízismenedzsment az egyik ilyen, amely még nem jutott el a megvalósításig. A legfontosabb a, a büdzsé ellenőrzés erősítése, és nagyon örülök annak, hogy az Európai Tanács is megerősítette elkötelezettségét emellett, az Európa a 27-ek szintje, illetve az eurózónán belül nagyon fontos az, hogy hatékony eszközök álljanak rendelkezésünkre annak érdekében, hogy meg tudjuk előzni, illetve, ki tudjuk, illetve korrigálni tudjuk a túlságosan nagy deficit szinteket. És e, alapvető fontosságú az, hogy meg is tudjuk ezeket valósítani, és foganatosítani tudjuk őket. Ezen kívül fontos az is, hogy megfelelő ütemben haladjanak ezek az intézkedések, szinte automatikussá kell őket tenni. A fiskális ellenőrzés hatékony és direkt kell, hogy legyen, és egy független monitoring, illetve értékelésen kell, hogy alapuljon. Egy differenciált megközelítése van szükség az ellenőrzés területén, a fiskális teljesítmény alapján országról országra lebontva. Éppen ezért a javaslatokat csak úgy lehet java- megváltoztatni, hogyha a tanácsban egyhangulag döntenek emellett, és nem csak a stabilitási és növekedési paktumot kell innentől kezdve figyelembe venni. A szankciókat sokkal hamarabb foganatosítani kell, és sokkal szélesebb körben kell alkalmazni. Nem csak az a túlságosan magas eladósodási arányú országokat kell, hogy sújtsa, hanem azokat az országokat is, amelyek középtávon nem képesek fenntartható államháztartást felmutatni. Itt ugye procedurális és pénzügyi szankciókra egyaránt szükség van, sokkal szigorúbb szankciókat kell alkalmazni, még akár a szavazati jog felfüggesztését is alkalmazni lehetne. Lehet, hogy ez újnak tűnik az Európai Unió szintjén, vagy az EU, vagy az eurozóna szintjén, de az Európai Központi Bank kimondta azt, hogy 2005 óta már ezt a fajta megközelítést alkalmazza. Ugyanis nagyon fontos az, hogy az európai külső és belső versenyképességet, a növekedést, az emberek erőforrásaiba való befektetést, illetve a versenyképesség általános növekedését kell, hogy kitűzett célul. Ezen kívül magába kell, hogy foglalja az összes ö, ágazatot, a közférát is, illetve a magánszférát, hiszen ez a kettő együtt adja a gazdaság versenyképességét. És ezért nagyon fontos a kiadások, illetve a bérezés felülvizsgálata, hogy egészséges, de ugyanakkor versenyképes környezetet hozzunk létre, mert csak így lehet egy szélesebb körben, vagy szélesebb értelemben vett makroökonómiai ellenőrzést végrehajtani. Nem csak exportorientált politikára van szükség, ugyanis a monetáris unión belül a belső versenyképességet az ár, illetve a költségek alakulásával kell összhangban tartani. Nagyon örülök annak, hogy az európai csúcson is hallhattuk, hogy itt komoly lépésekre lehet majd számítani. Hiszen, hogyha valaki, valamelyik állam sorozatosan megszegi a vonatkozó kötelezettségeket, az nem csak a saját államára, hanem az egész eurozónára nagyon rossz kihatással lenne. Éppen ezért van szüksége egy felügyeleti rendszerre olyan országok számára, amelyek nagy mértékben veszítettek versenyképességükből, mélyebb és részletesebb ellenőrzésre van szükség, és politikai ajánlásokat kell megfogalmazni az ő tekintetükben, illetve egyfajta eszközrendszert kell bevezetni annak érdekében, hogy közelítsük ezeket az országokat az általános szinthez. Átláthatóságra van szükség, hogy lássuk azt, hogy hol vannak a gyenge pontok, ez pedig csak egy reporting rendszer az Európai Bizottság, illetve az Európai Központi Bank részéről tudja megvalósítani, hiszen a kérdés rendkívül komplex, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen mutatószámokkal lehetne megfelelőképpen ellenőrizni a helyzetet, illetve ellenőrzés alatt tartani. Itt fiskális, illetve versenyképességi politikákra vonatkozólag kell ezt megtennünk, és megfelelő gazdasági intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a pénzügyi piacok a reálgazdaságot segítsék, és ez ne fordítva legyen. Tehát ez a legfontosabb célunk a jelenlegi helyzetben. Így fogunk ugyanis a világban, a világgazdaságban megfelelő helyen szerepelni. Ezekben a nehéz időkben arra van szükség, hogy mindannyian keményen dolgozzunk, ugyanakkor az ambíciókat nem szabad, célokat nem szabad csökkenteni, és arányosan kell megközelíteni ezeket a kérdéseket, hiszen itt egy 500 ezer 500 millió főből álló közös piacról beszélünk. Ez az egyik legnagyobb és a világon leginkább jó alapokon álló gazdasági csoportosulás. Nem szabad, hogy itt csak egyedül egy-egy ország miatt megvalós, meghiúsuljanak ezek a célok. A monetáris unióban ugyanis mindenkinek, aki az Európai Unióban benne van, szerepet kellene vállalnia. Hát fontos lenne az, hogy Európa a válságidőkben az európai kohéziót tovább erősítse, Éppen ezért önöket is kérem arra, mint európai parlamenti képviselők, mint az állampolgárok közvetlenül választott képviselői, hogy ezt a célt továbbra is támogassák a reformokkal együtt, amelyekre szükség van. Köszönöm szépen! Uh, thank you. Nagyon szépen köszönöm, Trissé úr, és most következnek a kérdések és válaszok és a képviselők azt mondták, hogy jobban szeretnék, hogyha a kérdésre rögtön következne a válasz. Úgyhogy kérjük a képviselőket, hogy ne mindent egyszerre kérdezzenek meg, úgyhogy másfél percre megadom a szót Jean-Paul Cazes kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném először is üdvözölni az Európai Központi Bank nagy munkáját, amelyet ezen turbulens időben végzett. Ő nagyon sok kérdésre utalt, és én pedig szeretném elmondani, hogy ön, túl, ön számíthat erre a parlamentre, és az én választókörületemben, Normandiában is azt mondják, hogy vannak ugye azok, akik beszélnek a dolgokról, meg azok, akik tesznek valamit értük. Hát itt biztos, hogy a tevékeny emberekre talált ebben a szakbizottságban. Ön beszélt arról, hogy kötvényeket vásárol fel a az Európai Központi Bank, ezek milyen típusú kötvények. Aztán ön beszélt ugye az inflációs várakozásokról, erről szeretnék még, hogyha egy kicsit többet beszélne, illetve az exit stratégia, válságból való kilábalás, mikor várható az, hogy a válságot végre magunk mögött tudhatjuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a kérdést, a kérdéseket. az inflációs, az inflációra vonatkozó kérdéssel kapcsolatban. Beszéltem már arról a bevezetőmben, hogy euróról euróra gyakorlatilag vissza ö, szerezzük ö, azokat az összegeket, amelyeket a program, programok során injektálunk a gazdaságba. A mi monetáris politikánk megfelelő, úgy véljük, úgy gondoljuk, hogy a kamatlábak is megfelelő szintűek, és igazából nem is változtatunk a monetáris politikán, éppen ezért sikerült teljesen semlegesíteni ezt a nem konvencionális új program gerjesztette hatásokat, és ugyanakkor mindent visszaszereztünk, amit beinjektáltunk a rendszerbe. Ugye itt 47 milliárd euróról beszélünk, amelyet a múlt héten sikerült visszatérítetnünk, és még ezen a héten még 47 plusz 4-ről lesz szó, 4 milliárdról, ez már ugye 51 milliárd, vagy körülbelül ennyi. Ezt ugye euróról euróra végigkövetjük, és vissza szerezzük. A nem standard programok, amelyekről döntés született, ezek csak egy korlátozott időre vonatkoznak, de erről nem szeretnék most többet beszélni, egyelőre legalábbis, és arról sem szeretnék beszélni, hogy milyen piacokon is ö, lépünk most éppen fel. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, mindig, ha valami nem megy jól, akkor azt mondjuk, hogy a kis és középvállalatokat kellene motiválni, hogy a gazdaságot talpra állítsuk. Amikor gazdasági kormányzásról beszélünk, senki nem tudja, miről van szó a sárközi más említ, mint a bizottság elnöke, ki, aki a 121. cikkre hivatkozik. Sárközi elnök azt mondja, hogy szükség van egy gazdasági kormányzásra. Merkel azt mondja, hogy jaj, csak azt ne. Van, aki unióra tart igényt itt is, hogy a költségvetéseket ellenőrizzék, vagy egyeztessenek a tagállamok. Merkel kancellárasszony azt mondta, hogy azokat, akik nem teljesítik a feltételeket, fosszák meg a szavazati jogoktól. Na most ön azt mondta, hogy bizonyos szankciókat meg kell erősíteni. Melyeket? Mire gondol? Görögország esetében pénzügyi szankciókat, ide-oda tologatják a pénzt. Nem világos Egyet értünk azonban, hogy mindenképpen szükség van koordinációra. A régi szép időkben a verseny csökkent, és most még mindig a válság közepette élünk. Hogyan lehet a, szavakról áttérni a tettekre? Mindenekelőtt azt gondolom, hogy el kell fogadnunk, hogy a stabilitási és növekedési paktum szövegét és szellemét nem tisztelték, nem tartották be kellőképpen. Én sokszor itt voltam a parlamentben, és azt is tudom, hogy a parlamenti képviselők is ezen a véleményen vannak. Ez nem jó, és mindig is elmondtam önök előtt is, hogy egyetlen valutával, anélkül, hogy ott állna mögötte egy teljes föderáció, mindenki mindenképpen szükség van arra, hogy legyen egy erős keret, ami nem létezik, mert nincs meg a politikai föderációnak az intézményrendszere. Ez a keret lenne a stabilitási és növekedési paktum. A tapasztalat azonban világosan megmutatta, hogy nem sikerült ezt betartani. Most a válság intenzív, nagyon mély, és látjuk, hogy nem csak a növekedési és stabilitási paktumot kellett volna teljes mértékben betartani, és önök tudják, hogy voltak országok, amelyek mindig meg is próbálták elkerülni, hogy betartsák ezt, és most már egyértelművé vált a háttérbeli tapasztalatokkal, hogy a legnagyobb válság, amivel ugye most meg kell, meg kell birkóznunk, a pénzügyi válságot, ehhez ezt a keretet meg kell erősíteni, hogy leküzdjük a válságot. És sokkal inkább, mint amit ez a növekedési paktum jelentett nekünk, egy kvantumugrásra lenne szükség, ahogyan a az Európai Központi Bank fogalmaz. És én azt mondanám, válaszul az önkérdésére, hogy első lépésként minden amit eh, az európai jelenlegi szabályozás megenged, azt egyszerűen meg kell valósítani, azt be kell tartani. Eh, tehát eh, minden másodlagos jogot, minden elsődleges jogot, ami a megelőzés, a felügyelet, a szankciók, az automatizmusokat illeti a szankciók esetében. Tehát ez az, amit mi nagyon szorgalmaznánk, és aztán a második lépcsőben el lehet gondolkozni a szerződés módosításán is. De az első lépés az, hogy tartsunk be mindent, amit az uniós közösségi másodlagos jog lehetővé tesz számunkra. Tehát most Kratzer asszony következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. már a bizottságunkban márciusban is itt volt egy vitán, és azt mondta, hogy az EKB továbbra is vásárolni fog görög állami kötvényeket azzal a feltétellel, hogy ezeket a papírokat megfelelően minősítik. A Moody's e, ezt leértékelte a minősítés során, és ez olyan reakciókat váltott ki, hogy ez egy nagyon sajnálatos helyzet, különösen a jelenlegi görög helyzetben. A médiumokban pedig az jelent meg hírként, hogy az Európai Központi Bank további 5%-os vágást, kamatvágást szorgalmaz a görög államkötvényekre. Nem tudom, hogy ez igaz-e, és ha igen, akkor milyen hatásai lennének egy ilyen intézkedésnek tekintettel arra, hogy Görögország egy nagyon komoly megszorítási politikát folytat. Azt is szeretném tudni, hogy a hitel minősítők befolyásolják-e az LKP e politikáját. Mint bizonyára tudja, mi azt mondtuk már előzetesen is a állami kötvényekkel kapcsolatosan, hogy meg fogjuk nézni, hogy ebbe a keretbe, amit mi meghatároztunk, befére, és most itt a kormányzati kötvényekről, állami kötvényekről beszélek és hadd mondjak néhány szót azzal kapcsolatban is, hogy milyen határozat született, és mit is jelent ez. Jelenleg nagyon világos, most azt mondjuk, hogy figyelembe kell venni minden döntést, ami megszületett az elmúlt időszakban meg kell nézni, hogy milyen programot fogadtak el, fogadott el a görög kormány az IMF-fel való tárgyalások után és a bizottsággal való tárgyalások során és az EKB-val. Figyelembe véve ezeket a határozatokat, amelyek ugye nem csak az aténi szindrómára vonatkoznak, hanem a, a, az IMF világában is, és hát nagyon sok európai fővárosban jelenleg a helyzet objektíven nézve nem jó, és, és nagyon komoly problémák vannak, és most a görög program megvan, a többiek esetében ez nem mindig született meg. És hát nagyon fontos most meg tenni ezeket a kiigazításokat. Sem Washingtonban, sem pedig az európai fővárosokban ez nem történt meg. Azonban a hitelminősítés mégis jobb volt akkor, amikor a helyzet objektíven sokkal rosszabb volt, mint most ebben a különleges esetben. Tehát ezzel kapcsolatban nem is mondanék többet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Edward. Trissé úr, én emlékszem, amikor azt mondta, hogy az eurozóna nem küzd problémával, csak a tagállamoknak van gondjuk. Na most, ha így van, akkor nem gondolja azt, hogy ö, ö, a stressz tesztet sokkal rendszeresebben el kell végezni, nem csak a bankokra, hanem a tagállamok adóssági helyzetére vonatkozóan, és sokkal gyakrabban, és nem csak bizonyos időszakonként, ahogyan ez jelenleg történik. A második kérdés, hogy Gondolja, eh, hogy nincsenek az eurózónában semmiféle problémák a közös pénz kritériumaival kapcsolatban, és hogy meg lehet akadályozni a jelenlegi eszközökkel az esetleges jövőbeni válsághelyzeteket? Köszönöm szépen a kérdést. Először is hadd mondjam azt, hogy ha a stabilitási és növekedési paktumot szigorúan betartottuk volna, ahogyan a, mind a, a betű szerint, mind pedig szellemében, akkor egészen biztos, hogy egy sokkal jobb helyzetben lennék jelenleg. Efelől kétségem sincs, hogy aztán az a helyzet, ha most egyáltalán a válság intenzitását nézzük globális szinten, hogyha hogy olyan helyzetben mm, lennénk-e, hogy azt mondhatnánk, hogy most minden rendben van nálunk, ezt megint csak kétlem. Még akkor is, ha betartottuk volna a paktumot. Tehát itt le kell vonni a, a következtetéseket. Abból is, hogy nem tartottuk be a paktumot, meg abból is, hogy mi lenne az igazi stressz teszt, amit végig kell csinálnunk, hogy ezt a jövőben megakadályozzuk. És én úgy gondolom, hogy mindenképpen szükség van erre a kvantum a fizika kifejezésével élve, hogy ezt megvalósítsuk. És nagyon meg fogjuk bánni, hogyha nem ragadjuk meg ezt az alkalmat arra, hogy a felügyeletet megerősítsük, a fiskális politika felügyeletét és természetesen a versenyképességi mutatók felügyeletét, mert ez mi mindig azt mondjuk, hogy ott, amikor hogy ez meghatározó a, egy olyan térségben, ahol egyetlen valuta van. Na most persze az eurózónáról is beszélek, de azt hiszem, hogy mindenképpen javítani kell a felügyeletet és a koordinációt a 27 tagállam szintjén is. Tehát megvan a belső piac, és a belső piac az egy olyan entitás, amely nagyon fontos, és éppen ezért a 27 tagállamon belül, a 27-eken belül is meg kell erősíteni a 16-ok felügyeletét, mert hogy övék az euró. Köszönöm szépen. Köszönöm. Antolin. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Gratulálni szeretnék az elmúlt hónapokban végzett munkájához. Azt hiszem, hogy nagyon sokat tett az Unió érdekében. Ami pedig a felügyeletet és a versenyképességet illeti. Egy fontos dolgot meg kell említeni, a gazdasági koordinációt. Nem csak a tagállamokról van szó, hanem arról is, hogy meghatározzuk a növekedést és jó adóstratégiát folytassunk, amely megfelel a növekedési stratégiának. Itt nehéz iránymutatásokat meghatározni. A versenyképesség attól is függ, hogy meg tud-e valósulni a konvergencia globálisan is célokat kell meghatározni, hogy a versenypolitika egy irányba haladjon, ezért kell adóegyeztetést is végezni. A kérdés, hogy mit tesz az adóügyi koordináció érdekében, ugyanis két dologról van szó. Először a monetáris politikáról beszél, biztosítani kívánja a likviditást a vállalkozási tevékenység számára, de ez egy diszkrimináló monetáris politika, ugyanis a problémákat adatokat ott kell kezelni, ahol jelentkeznek. Tehát akkor az adóügyet nem kellene másképp látni, hogy ne csak egyedi lépések történjenek. Az adóügyi kérdéseket mm, úgy kezelik, hogy hát egyfajta közelítésről ugyan esik szó, de igazi koordinálásról, harmonizációról nem. Köszönöm. Ami a monetáris politikát illeti, én azt mondom, hogy a mandátum nagyon világos, az árstabilitást kell biztosítanunk. A 16 országban a több mint 300 millió, 330 millió ember számára. Na most mi történt? Jelenleg, hogyha kiszámolom az átlagos éves inflációt 11 és fél évre visszavetítve, akkor a pontos aritmetikai adat 1,18 százalék. 98 százalék, 1,98 százalék az átlagos infláció az euróövezetben az euró bevezetése óta. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy ez teljes mértékben megfelel az árstabilitás kritériumainak, miszerint 2% alatt kell ezt tartani, és jobb eredmény, mint amit bármit el lehetett érni Európában a második világháború óta az inflációval kapcsolatosan az egyes országok és központi bankok számára. Tehát az euró övezetet alkotó országokban, országokat is beleértve. Tehát a jelenlegi szintet tovább vezetve 1,96-97 százalék lehet majd az infláció. Tehát ismétlem, hogy a mi kötelezettségünk és az elsődleges mandátumunk az árstabilitás védelme. A polgárok tudják, hogy számíthatnak ránk, garantáljuk az árstabilitást közép és hosszú távon egyaránt, 12 évre vonatkoztatva is. És ez, ez, ez a mi feladatunk, bármi is történjen, ez a legfőbb feladatunk, ez az EKB mandátumának a lényege, hogy az EKB-nak őrködni kell a közös pénz stabilitásán hogy ha a fiskális politika jó, akkor az egyszerűsíti az életünket, mert akkor az inflációs elem az nem jelenik meg ilyen markánsan, sokkal könnyebb, mint amikor nagyon gyenge a fiskális politika, jelenleg éppen ez a helyzet, van akinél jobb, van akinél kevésbé, de mindenképpen garantálni kell és biztosítani az árstabilitást, és ebben hitelesnek is kell lennünk, és meg kell győznünk a megfigyelőket, a polgárokat, a vállalatokat, a befektetőket egyaránt arról, hogy az elkövetkező években is továbbra is nagy hangsúlyt helyezünk az ástabilitásra, és ez így is van. Tehát jelenleg, amikor beszélek most, az inflációs várakozások megfelelnek az ástabilitási kritériumoknak. Úgyhogy ez a legnagyobb vagyona az ekb nak ez a legnagyobb értéke, hogy nem csak, hogy nagy nagyon jó eredményeket ért el megszületése óta, hanem hiteles abban, hogy a jövőben is biztosítani tudja az árstabilitást. Tehát nem akarok tovább értelmezni azt, amit ön mondott a koordinációval kapcsolatban, de nekünk a munkánkat el kell végezni bármilyen körülmények között is, és hogyha nem tudjuk ezt megtenni, bármilyen körülmények között, ha nem vagyunk teljesen függetlenek, akkor persze nem tudjuk az inflációs várakozásokat olyan módon alakítani, akkor, akkor az a bizalom rovására mehet, és akkor az európai polgárok és az európai polgárok képviselői nem lennének velünk megelégedve. Köszönöm. Szilvi. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, ami történt az elmúlt hetek során. Nagyon sok minden történt egyébként az utolsó találkozásunk óta. Az Európai Központi Bank az eurozóna gazdasági irányításával kapcsolatban egy fontos dokumentumot hozott létre. Ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Jó lenne, hogyha önöket esetleg nem Brüsszel, hanem egy közösen eldöntött rendszer alapján a kormányok is támogatnák önöket a lépéseik során, Ugyanakkor jó lenne az is, hogyha lenne egy független szervezet, amelyet esetleg egyfajta bölcsek tanácsa irányíthatna, és amely ellenőrizhetné a tagállamok büdzséjét. De ugyanakkor nem lenne jó, hogyha újabb és újabb testületeket hoznánk létre. Egyrészt azért, mert a felügyeleti rendszerrel kapcsolatban kimondtuk már azt, hogy nehézségekbe ütközni az, hogyha újabb ügynökségeket hoznánk létre, és ugyanakkor a parlament előtt a bizottságnak is felelnie kell. Fontos a párbeszéd. Ebből kiindulva az lenne a kérdésem, hogy mit tehet az Európai Parlament annak érdekében, hogy erősítse a nemzeti parlamentek erejét az eurozónában való a közös felelősségvállalás szempontjából. Köszönöm szépen. Hát ez igaz, tényleg nagyon sok minden történt a legutóbbi találkozásunk óta, és én szeretnék pont arra utalni, amit ön is mondott. Az LKB által Van Rompuy úrnak elküldött dokumentumban, a hatos pontban kimondjuk azt, hogy egy ilyen független ügynökség létrehozása véleményünk szerint azért szükséges, hogy jó diagnózist állítsunk fel az eurozónak különböző tagállamainak büdzséjével kapcsolatban, illetve azért is lenne ez fontos, mert ezzel monitorozni szó, tudnánk állandó jelleggel a helyzetet, de mi ezt a bizottságon belül látjuk, hogy ennek lenne értelme. Szerintünk ezt meg kell egyébként valósítani, sőt, azt is szeretnénk, hogyha a bizottságon belül lennének független szervek, amelyek elvégezhetnék ezt a munkát. Ez számunkra nagyon fontos lenne, ugyanis ez a másodlagos jogalkotás szempontjából is alapvető, és azt is explicite kimondtuk, hogy nem kívánjuk a bizottság előjogait érinteni, hiszen ő az, aki ajánlásokat fogalmaz meg gazdasági értelemben is. Mi, sőt, mi azt szeretnénk, hogyha erősödne a bizottság ebből a szempontból. Az lenne a jó, hogyha a bizottság által tett ajánlásokat csak a tagállamok egyhangú döntésével lehetne leszavazni. ön is elmondta, rendkívül fontos, kulcsfontosságú, hogy ilyen irányba induljunk el. Ez a fajta felügyeleti séma nagyon erős kell, hogy legyen, ugyanis a tapasztalat megmutatta, hogy mennyire gyengék voltunk ebből a szempontból. Tehát azt szeretnénk, hogy a bizottságon belül lehetőleg, de független szervezet felügyelje büdzsé szempontból az államokat. Ez Görögország esete is megmutatta, hogy ilyen jellegű problémákkal nem szabad, hogy másodszor is találkozzunk. Azért, mert az országokban lévő valós helyzettel kapcsolatos diagnózist minél hamarabb meg kell, hogy kapjuk. Köszönöm, Kate Swinburne. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Tissé úr, az észrevételeit. Elég sok minden megváltozott, mióta néhány hónappal ezelőtt ön utoljára itt járt az Econnal. Nehéz most egy kérdéskör mellett kitartani. De ami múlt délután történt, a kínai központi bank kicsit lazította a yuannak a dollárhoz való kötődésén, kicsit függetlenítette a dollártól a yuant. El tudom mondani, hogy ennek milyen hatása lesz az euró övezetre és az euró árfolyamának az alakulására. Sőt, esetleg ez a lépés befolyásolja majd az árindexet is, és így inflációt, vagy az infláció erősödését, vagy gyengülését növelését eredményezi? Ez nem aránytalan-e a függősünk a kínai importáruktól? Azt hiszem, hogy ez a döntés, amelyet a kínai hatóságok nyilvánosságra hoztak, jó döntés volt. Ez összhangban van azzal, ami a mi megítélésünk szerint Kínának magának is érdeke, a kínai gazdaságnak is érdeke, a kínai növekedést segíti, és ugyanakkor Kína partnereinek is ez az érdeke, azaz a világ gazdaságnak is ez jó. Ez abban az irányba mutat, aminek eredményeképpen erősödhet a stabilitás, növekedhet a jólét globális szinten, minden világpiaci szereplő számára. Beszéltünk erről a kérdésről amikor ellátogattunk Pekingbe, több ízben is, Juncker úrral, különböző biztosokkal együtt jártam Pekingben, és most azt mondanám, hogy ez jó irányba mutató lépés, ezt minden bizonyal én jó döntésnek tartom. Köszönöm, Filip Lambert. Elnök úr, amikor utoljára itt volt, akkor azt mondta, hogy nem kell túl erős, túl gyors exit stratégiát megvalósítani, most pedig ugye megszorító csomagok következnek. Itt egy fenntartható rendszerre van szükség. Mi mindig is ezt mondtuk, és ön, ön is tudja, hogy önök a saját szerepükből kilépnek, mert megmondják azt is, hogy hogyan kellene megvalósítani a gazdasági válságból való kilábalást, és nem csak a helyzet felmérését mondják el. Ugye itt a kohéziós, a szociális kohézióról is van szó, és a jövőbe való befektetésről. Nos, hát a megszorító csomagokkal kapcsolatban egyetértünk, hogyha egy büdzsé föderációra van szükség, a kiadások szempontjából ez fontos, de azért ott van a másik oldal is, egy másik láb, ez így kicsit féllábas lenne, mert a bevételek szempontjából is ezt meg kellene valósítani, mert bizonyos tagállamok a fiskális verseny miatt nincsenek olyan jó helyzetben, mint más tagállamok. Tehát ezért szerintünk egy, egy erősebb fiskális együttműködésre lenne szükség. Számunkra a föderáció rendkívül fontos, és ugyanakkor politikai föderációt is rejt magában. Válasz? A tagállamok, az európai államok, nem csak az eurózónára gondolok, hanem általában a világ iparosodott országaira. Nos hát ezen országok esetében világos, hogy egy fenntartható helyzethez való visszatörtés, visszatérés a jó büdzsé kezelése alapvető fontosságú, és egyébként ez nem mond ellent a növekedésnek, sőt, annak alapját jelenti, a konszolidáció aja alapját jelenti, és ugyanakkor a munkahelyteremtésnek az alapját is. Egész egyszerűen azért gondoljuk ezt így, mert hogyha nincsen bizalom a háztartások, a vállalkozások, a befektetők részéről abban, hogy a tagállamok képesek lesznek visszanyerni az ellenőrzést a büdzséjük felett, hát akkor bizony a háztartások azért, mert félnek, nem fognak annyit fogyasztani, amennyire szükség lesz, senki nem fog annyit befektetni, és maguk a cégek sem fognak a jövőre gondolni, és a befektetők tudni fogják, hogy, vagy úgy fogják gondolni, hogy nagyobb a kockázatuk, tehát magasabbak lesznek a kamatlábak is, amelyeket előírnak. Éppen ezért úgy látjuk, hogy a probléma most nem csak európai jellegű, és nem csak az eurózónára vonatkozik, hanem általában az iparosodott országokra. Éppen ezért fontos az, hogy ugyan különböző mértékben, nem mindannyian kötelezzük el magunkat olyan stratégiák mellett, amelyek a bizalmat visszaállítják a háztartások, a vállalkozások, illetve a befektetők körében. Úgyhogy én nem látok ellentmondást a bölcs büdzsétervezés, illetve a gazdasági növekedés között. Sőt, az Európai Parlament, a bizottság sokat foglalkoztak ezzel a kérdéssel, és mi általában úgy látjuk, hogy a közkiadások a GDP-hez viszonyítva nagyon különbözően alakulnak bizonyos tagállamokban. Éppen ezért a fiskális együttműködés, vagy a fiskális harmonizáció, amelyre lehet, hogy teória szinten mindannyian vágyakozunk, de egyelőre még nem megvalósítani, meg, meg, nem megvalósítható, hiszen orsz, óriásiak a különbségek, és ezért is mondjuk gyakran azt, hogy azért bizony lehetne lefaragni a közkiadásokból, ugyanis ez egy olyan ö, kérdés, amely maga is a fiskális harmonizáció irányába mutat. Kocsi Blum, köszönöm. Elnök úr, úgy tűnik, hogy nagyon sok képviselő a bizottság, az én szakbizottságom és az egész parlament is a hitelminősítő intézeteket tekintik az államadósságok szempontjából a legmeghatározóbb szereplőknek. Nem érdekelne az ön személyes véleménye. És lehet, hogy egy kicsit kemény kérdést teszek fel, de nagy érdeklődéssel várom az ön válaszát, hiszen elvi kérdésről van szó. Hogyha Eh, mondjuk a híres eh, diadalév eh, alatt sétál át, és mondjuk egy diadal szekéren, és ott a egy, zsok, a, egy lóversenyen a ló megdöglene, akkor kit hibáztatna a bukmékert, a zsokét vagy a lovat? Nos, nem szoktam fogadni mindenek előtt lóversenyeken, és nem nagyon szeretnék sem a, az Arc de Triumph nevű, semmilyen más lóversenyre nem szoktam járni. De arra számítunk, nem elsősorban a hitelminősítőkkel kapcsolatban, hanem a globális pénzügyek eh, kapcsán. Az elmúlt eh, időszak tapasztalataira hagyatkozva, amit eh, az elmúlt időszakban tehát láttunk, annak alapján most azt mondhatjuk, hogy a globális pénzügyekben a legnagyobb gond a prociklikusság volt, és ezzel felerősítették a kedvezőtlen tendenciákat, illetve hát a konjunktúrákat, a recessziókat egyaránt. Ezért most sokkal inkább el kellene mozdulni, amennyire ez lehetséges a pénzügyi stabilitás felé. És nem ez a helyzet, hogyha azt nézzük, hogy most hogyan működnek a dolgok. Itt most csak egy megfigyelést teszek, nem hibáztatok senkit, de valamennyien ugye azt szeretnénk, ha a globális pénzügyekben sokkal nagyobb lenne a stabilitás. Szerintem nem lehet megkérdőjelezni azt, hogy néhány elem az instabilitás irányába mutat és hat, és ez nem nagyon jó de ez nem jelenti azt, hogy könnyű megoldani a problémákat. A G20-ak gondolkoznak ezeken a kérdéseken már a válság erősödése óta, és az igaz a hitelminősítők magatartására és sok más tényezőre is, hogy nem tudjuk egyszerre kezelni az összes elemet, és így nem tudunk igazából elszakadni a prociklikuságtól és a pénzügyi stabilitás garantáló anticiklikus politikák felé indulni. Portásurat várjuk, egy másik szakbizottságban van jelenleg. Nem sokára megjön, egy kicsit hátra tehetnénk a hozzászólók listáját, mert mindenképpen szeretné elmondani a véleményét. Jó, rendben van. Akkor Sziatos Tolian a következő. Elnök úr, két évvel ezelőtt ugyanitt az ECON szakbizottságban Ön beszélt arról, hogy hogyan alakulhat a jövőben az inflációs nyomás. És igaza volt, az elmúlt két évben az lett, amit ön akkor megjósolt, Én szeretnék gratulálni ahhoz, hogy milyen pontos eh, elemzést végzett az LKB. Egy rövid kérdésem lenne csak. Az euróvezet tagjai számára a jelenlegi körülmények eh, között az LKB e ugye elkezdett államkötvényeket vásárolni. Hogyha most az eurózónán kívüli országban alakulnának ki olyan körülmények, amelyek miatt önök elfogadták ezt az államkötvényvásárlási programot, akkor megtennék ugyanezt nem euróvezeti tagállammal is? Nos, nem szoktunk ajánlásokat, javaslatokat tenni, ső, vagy még kevésbé nem szoktunk kioktatni másokat, és nem szeretnék itt most külön, különösebb kommentárt fűzni ahhoz, amit ön elmondott. Amikor egy ilyen döntést kell meghozni, ami ugye nagyon nehéz döntések, akkor megpróbálunk mindent figyelembe venni és eh, amit tettünk, annak nem volt előzménye a múltban. Más eh, központi bankok, jegybankok, amelyek ilyen kötvényvásárlásokat kezdtek, ezt eh, a mennyiségi könnyítési programjai keretében tették meg, tehát likviditást pumpáltak a gazdaságba, és mi egyáltalán nem ezt, mi egyáltalán nem ezt csináltuk. Mi segíteni akartunk helyreállítani a monetáris transmissziós mechanizmusokat az egész euró övezetben Szerettük volna, hogyha ezek mechanizmusok megint jól működnek. És ez is azt mutatja, hogy mindig a helyzet sajátos jellemzőiből kell kiindulnunk. De még egyszer mondom, ilyen javaslatokat nem adnánk senkinek. Köszönöm. Acid Luling. Köszönöm szépen. Trissé úr, amennyiben időm engedné, bizonyos kérdéseket feltennék az ön kommentárjaival kapcsolatban, amelyek a mai Liberation című napilapban jelentek meg. Ez főként a Bundesbank vezetőjére vonatkozólag jelentek meg, aki ugye önt követni elvileg az Európai Központi Bank élén de most inkább nem erre térnék ki, hanem inkább egy kérdésem lenne. Ön azt mondta, hogy az Európai Uniónak büdzsé föderációra lenne szüksége. Ön azt mondta, hogy ez a lehető legszigorúbb legyen az ellenőrzés, a felügyelet szempontjából a közpénzek felhasználásával kapcsolatban. Most az ön véleménye szerint a gazdasági irányítás, a gazdasági kormányzással ez hogyan egyeztethető össze, hiszen itt ugyanarról van szó, e, vagy ez két különböző dolog. Ami a gazdasági irányítás, gazdasági kormányzást illeti, ez egy új intézményi vita ö, tárgyát képezi. És ugye itt két logika van, az egyik a kormányközi logika. Ön nem gondolja úgy, hogy a bizottságnak kellene akkor erősödnie, mert különben a kormányközi megközelítés fog megint előre törni, hiszen az elmúlt időszakban ön is láthatta, a tapasztalatok ezt már bizonyították. Köszönöm szépen, asszonyom. Ami a Büdzsé Föderációt illeti, én azt mondtam, hogy ilyenre lenne szükségünk. Nem egy konkrét föderációra, hiszen nincsen politikai föderációnk sincs, csak egy ilyen jellegű ö, képződményre lenne szükség. Rendkívül leszab- leszabályozott rendszerre van szükségünk, a büdzsé politikák ellenőrzése szempontjából. Itt igazából nem egy valós büdzsé föderációról beszélünk, mert ez nem megvalósítható. Éppen ezért szeretnénk, hogyha minél inkább meg lehetne erősíteni a felügyeleti rendszert és a, az állami kiadásokra vonatkozó ellenőrzéseket, illetve a versenyképességi politikák ellenőrzését is el szeretnénk végezni. Ezeket nagyon nagy odafigyeléssel kell nyomon követni az eurózónán belül főként. Ezt gondoljuk, egyébként ezt a igazgató tanács nevében mondom, azt szeretnénk elérni, hogyha minőségi ugrást tudnánk elérni a politikák, a, illetve a versenypolitikák és a költségvetési politikák ellenőrzése területén azt szeretnénk, hogyha minél többet meg lehetne tenni ezen a téren, főként a másodlagos jogalkotásból kifolyólag, persze azt is tudjuk, hogy nem lehet nagyon hamar megváltoztatni a magukat a szerződéseket, és ezért gondolunk a másodlagos jogra. A, az a fajta kormányközi logika, amelyről ön beszélt, illetve a bizottság szerepe, egymás kiegészítő kell, hogy legyen, mi nem kormányközi megközelítést szeretnénk, sőt, azt szeretnénk, hogyha egy közösségi módszert követnénk, amely már Európa megszületése óta létezik. Persze, hogy a tanácsnak is megvan a maga szerepe, de az biztos, hogy az eurozónán belül felügyeleti rendszerre szükség van. Egyébként, hogyha jól elolvassa a cikket, akkor semmiféle kommentárt nem fűztem, nem személyeskedtem. Karin Burton Cole. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Karin Wortman Kohl. Köszönöm szépen, elnök úr. Trisé elnök úr, eh, szeretném megdicsérni önt. Nagyon szolidan vezeti ezekben a nehéz időkben az EKB-t és hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjön ez a gazdasági kormányzás, erősítette a stabilitási és növekedési paktumot és a közösségi fellépést. Teljesen egyetértek ebben önnel. Egy másik kérdésről szeretnék beszélni. Ön azt mondta, hogy még mindig negatív a vállalati hitelezés, és a vállalatoknak tőkére, hitelre van szükségük ahhoz, hogy növekedhessenek de ön az elmúlt időszakban azt választotta, hogy bővüljön a likviditás, az európai bankok szinte ingyen jutottak likviditáshoz. De hát a bankok megmentésére az államoknak, az államok emiatt eladósodtak. Most egy stressz tesztet végez, és az EKB a stresszeszet hogyan érdék, értékeli, új likviditást kíván el rendelkezésre bocsájtani, és mi lesz akkor, hogyha megint csak állam kötvényekre fordítják ezeket a pénzeket, és nem a vállalatokhoz jut el ez a pénz hitelek formájában. mi van akkor, hogyha megint szűkül a likviditás, hogyha a stresszteszt értékelése alapján erre a következtetésre jutna. Köszönöm szépen, asszonyom, a kérdést. Mindenek előtt, ami a kihelyezéseket illeti, hogy bővülnek-e kihelyezések a magánszektornak. Ugye jelen pillanatban úgy gondolkozunk, hogy a hitelezés kapcsán 0%-os a bővülés. Itt van egy pozitív és egy negatív komponens. A pozitív komponens a lakossági hitelek, amely kb. 2,5%-kal bővül a lakossági hitelezés, és ezt figyeltük meg majdnem mindig a nagyon súlyos recessziók idején. Mindig azt láttuk, hogy a lakosságok először tértek magukhoz, előbb, mint a vállalatok, és előbb kezdtek el hiteleket fölvenni. Tehát ugyanezt látjuk most is, két és fél százalékkal bővül a lakosságok kölcsönfelvétele, és a vállalati szférában ez még mindig mínusz kettő körül van. Ez összhangban van azzal, amit a múltban is megfigyeltünk hasonló helyzetekben. Arra számítunk, hogy fokozatosan dinamizálódik a vállalati hitelpiac is, és megint tehát fokozatosan bővül a nek a kihelyezések. Persze kérjük a bankokat arra, hogy végezzék a munkájukat, azaz finanszírozzák a reál gazdaságot. Egy nagyon határozott üzenetet fogalmaztunk meg a bankok számára. És csak ezt pontosan tudják, hiszen én állandóan ha ismétlem a bankoknak, hogy a jegybankok is így járnak el. Én most nem az euró övezet jegybankról beszélek csak, és az EKB-ról, hanem arról is, amit például a többi jegybank is megtett itt Európában és a világ többi részén. Valamennyiünk abból indultunk ki valamennyien, hogy a monetáris politikában standard és nem standard eszközökre egyaránt szükség van, hogy végül is elérjük azt, ami a cél, hogy a bankok elkezdjék finanszírozni a reálgazdaságot. Ezt a nagyon fontos üzenetet ismétlem újra és újra, és természetesen ugyanezt hallják a parlamenttől és a végrehajtó hatalom képviselőitől is a bankok nagyon fontos ez, tehát nagyon lényeges, hogy hitelekhez jussanak a vállalatok, a reálgazdaság. Ami a stresszteszt illeti. Az utolsó Európai Tanács úgy döntött, hogy a stresszteszt eredményeit teszik, az egyes bankokra lebontva is. Szerintünk ez egy nagyon fontos döntés volt a tanácsnak, és Természetesen valamennyi eh, partnerünket felhívjuk arra, hogy eh, hát ugye most az előttünk eh, álló néhány hétben legyenek nagyon aktívak annak érdekében, hiszen tudjuk, hogy a banki felügyelet végrehajtása majd nemzeti szinten történik, tehát biztosítsák valamennyien azt, hogy megfelelő legyen a diagnózis, és megfelelő megoldások szülessenek majd ennek a gyakorlatnak, a stressz tesztelésnek a végén. Mindezt a CEPS koordinálja, a CEPS koordinálja a 27 tagállam szintjén, mi pedig a bizottsággal együtt megpróbálunk minél nagyobb mértékben hozzájárulni ehhez a nagyon fontos és nagyon komoly és nagyon helyes és jó munkához, gyakorlathoz, aminek a lényege az, hogy ezt tökéletesen profi módon és gyakorlatilag hajtjuk végre, tehát a stressztesztet. Köszönöm, Leon Panhoch. Igen, elnök úr, én is szeretném önt támogatni abban a döntésben, amelyet a az adósságok monetarizálásával kapcsolatban tett a spekuláció megakadályozása érdekében. Ugye itt a finanszírozási források diversifikációját szeretné ön elérni, hiszen itt megint csak deflációs félelmek vannak. Most úgy tűnik, hogy az infláció nem jelent problémát, és 12 százalékos a mm, pénz áramlás, az inflációs elvárások pedig 1%-nál nem magasabbak. Ami a koordinációt illeti a költségvetési politikák, illetve monetáris politikák közötti ö, egyeztetést. Ugye ő nem szeretné az expanzionista politikát megszakítani, hogy nehogy a növekedés sérüljön, de ebből kifolyólag a probléma nem csak az, hogy a befektetések most nem figyelnek oda a kamatlábakra, hanem nem is tudnak már tovább csökkenni a kamatlábak, hiszen talán most likviditási csapdába estünk. Azért nem olyan katasztrofális mégiscsak a helyzet, úgyhogy talán nem hiba az, hogy a költségvetési politikákat most megszorító csomagokként próbáljuk alkalmazni, pedig ezzel meg lehetne, megtörjük valószínűleg a növekedést. Köszönöm szépen a kérdést, nagyon jó helyzetelemzést adott ön. Valóban megpróbáljuk az összes likviditást visszaszerezni, amelyet az értékpapírok felvásárlásából szereztünk. Tehát itt nem kívánjuk monetarizálni ezeket a kiadásokat, hiszen ezeket euróról euróra gyakorlatilag visszaszerezzük. Mi úgy elemezzük a jelenlegi helyzetet, hogy nagyon sok esetben, és itt nem csak az eurózónáról van szó, hanem általában az iparosodott országokra vonatkozólag olyan helyzetben találjuk magunkat, ahol igazából a bizalmatlanság az, amely a növekedésnek gátat szab. Ugyanis a vállalkozások, a befektetők és a háztartások is bizalmatlanok. Pont ezért gondoljuk azt, hogy azok a fajta költségvetési politikák, amelyek bizonyos értelemben megszorítónak mondhatók, ugye ön azt mondja, mi magunk is inkább azt szeretnénk, hogyha minél inkább bizalmi légkört tudnánk létrehozni, mert a szállampolgárokat, a vállalkozásokat és a befektetőket is arra kell inspirálnunk, hogy képesek leszünk egy fenntartható rendszerre visszatérni közép, illetve hosszú távon. Nagyon sokszor a bizalom ö, hiányzik, ugyanis, hogyha ez hiányzik, akkor közép és hosszú távon nem lesz fenntartható a politikánk és akkor óriási problémák lesznek a gazdasági növekedés visszaállítása szempontjából is. Tehát itt igazából ez a kétfajta politika egymást kiegészíti. Az egyik mondjuk bölcs politika, vagy a régi helyzethez való visszatérés politikája, a fenntarthatóságot szolgálja, a, és az egészséges költségvetési politikát. Anipodimáta Köszönöm, elnök asszony. Elnök úr, nagyon részletesen beszélt azokról az okokról, amik miatt az Európai Központi Bank úgy döntött, hogy államkötvényeket vásárol. És nagyon részletesen reagált a bírálatokra is, amelyek elhangzottak ezzel a döntéssel kapcsolatban. Ez nyilván egy ideiglenes átmeneti intézkedés és ön is azt mondta, hogy csak korlátozottan fogják ezt a gyakorlatot folytatni. A kérdésem is arra vonatkozik, hogy a megítélése szerint mennyi ideig maradnak ér, majd érvényben ez a gyakorlat az államkötvények vásárlása. És támogatja ön például azt a gondolatot, hogy hozzanak létre egy speciális európai mechanizmust, vagy ügynökséget, amelynek lenne lehetősége arra, hogy barbétott államok kötvényeit felvásárolja. Annak érdekében, hogy az eurozóna valamennyi tagállamában azonos helyzetet lehessen teremteni. Támogatná-e tehát, hogy létrejön egy ilyen testület, és ezt megfelelően fel is tőkésítenék? A másodlagos piacokra történő beavatkozás, tehát hogy az államkötvényeket másodlagos piacokról vásárolják fel, talán ez egy ilyen ügynökség részéről is megvalósítható lenne. Ami az első felvetését illeti, erre azt mondanám, hogy hát minden szokatlan, nem standard intézkedés kapcsán ez a helyzet. Likviditást pumpálunk meghatározott ideig fix kamat mellett. Erről született döntés, miután súlyosbodott a válság szeptember közepén, 2008. szeptember közepén, és említettem, hogy néhány ilyen szokatlan, nem standard intézkedést reaktiváltunk. A swap megállapodást például az amerikai Feddel, újjáélesztettük, azután az értékpapírpiaci programot. Ezek mind ilyen nem standard intézkedések, és folyamatosan nyomon követjük, figyeljük, hogy mi történik, és nyilvánvaló, hogy ezek csak átmeneti intézkedések. Erről ne is kérdezzen többet. Én csak arról annyit tudok mondani még egyszer, hogy ezek nem hosszú távú és nem tartós, hanem átmeneti intézkedések. A másik dolog, ha jól értettem, amit mondott, azt kérdezte, hogy egy valamilyen új európai intézmény is vásárolhat-e majd esetleg a jövőben állam kötvényeket. Mi nem támogatjuk egyébként az európai kötvényt, amiért egyetemles egyetemleges felelősséget vállalna az összes tagállam. Szerintünk a jelen körülmények között ez nem lenne helyes. Vannak olyan hangok, tudom, akik ezt szeretnék, de ez nem a mi álláspontunk. És természetesen figyeljük azt, hogy mi történik, mit tesznek az európai államok hogyan alkalmazzák ezt a különleges eszközt, amelyet több parlament is jobbá, jóvá hagyott, de e mögött ez nem ez a bizonyos egyetemleges garanciával működő dolog. A jelenlegi körülmények között nagyon nagy óvatosságra van szükség. Sok tanulságot le kell vonnunk abból, hogy hogyan is kezeljük a válságot. A mi javaslatunkban is beszélünk erről. És ez tulajdonképpen annak a három pontnak az egyike, amelyet vizsgál a Van Rompuy vezetés alatt működő mm, csoport. Két dolgot vizsgálnak, vizsgálunk mi, és a válság kezelési keret keretet még nem vizsgálták Van Rompelyék. Portas úr is megérkedett, de először Raymond kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trissé úr, Dominik Strauss-Kahn fél évvel ezelőtt azt mondta, hogy még lehet, hogy nem is látjuk, hogy mekkora veszteségeket szenvedett el a bankszektor. Az igazi veszteségeket még nem látjuk, ezek még el vannak rejtve a banki mérlegekben és lehet, hogy ez ez a veszeség aránya Európában magasabb lesz, mint az Egyesült Államokban, akár a banki vélekösszegek 2%-át is elérheti. Az euróövezetben a spanyol bankoknál még nem jelentkezett veszteség, olvashatjuk. A spanyol jegybank egyik szakértője azt jósolta, hogy a spanyol pénzügyi rendszer, illetve a spanyol ingatlan szektor veszessége 450 milliárd, ami a spanyol GDP 45 százaléka. Ugyanakkor Navarro úr, a spanyol gazdasági kamara elnöke azt mondta néhány hónappal ezelőtt, hogy ennek az összegnek a 25%-át soha nem sikerül majd visszaszerezni. A spanyol bankmentő alap kapcsán kérdezem, hogy ön szerint a bad bank megoldás, aminek része az újra feltőkésítés, felt, tőkésítés eh, és a transzparencia. Ez vajon eh, jó megoldás -e? Mert szerintem a látláthatóságot nem biztosították eddig. Köszönöm szépen. Ami az első megjegyzését vagy kérdését illeti, hát eh, ehhez nem is fűznék kommentárt. Az Atlanti óceán két oldalán vannak különbségek a tekintetben, hogy mekkora, hogy hogyan hozzák nyilvánosságra a vesztességeket. Más, hogy történik a gazdaságok finanszírozása itt és ott, Persze a kereskedelmi bankoktól függ a gazdaság finanszírozásának a nagy része, az USA-ban ez azonban jelentős mértékben a piacokon keresztül történik. Európában pedig tehát inkább idegen tőkéből, az USA-ban saját tőkéből, úgyhogy jelentős különbségek vannak az Atlanti-óceán két partján a gazdaság működése között. És miután ezt elmondtam, Bízom abban, hogy a stressz teszt, amiről az európai kormányok döntöttek, nagyon lényeges, fontos. És úgy gondolom, hogy amit a spanyol hatóságok tettek ebben az időszakban, az pontosan ennek a stressztesztelésnek a része, és gondolom, hogy eközben maximálisan tiszteletben tartják azt, amit mi követelünk, érünk, azaz a teljes transzparenciát. Így tudják demonstrálni azt, hogy a helyzet több esetben tulajdonképpen jobb, mint ahogy több megfigyelő ezt érzékeli. Persze megfelelő megoldásokra szükség van, és ezeket meg kell teremteni. Nagyon köszönöm. Miguel Portas. Köszönöm szépen, két kérdésem lenne. Az első. Volt egy olyan válasz, amit nem igazán értettem az európai kötvényekkel kapcsolatban, ugyanis ön azt mondta, hogy ezek nem megfelelő eszközök. Ugyanakkor az LKB-ban nem ez az álláspont, hiszen 2008. júliusában az Európai Központi Bank 5%-os kamatlábat határozott meg, és október közepéig ezt fenn is tudta tartani. Tehát itt igazából jobb magyarázatot várok, nem jó az, hogyha csak olyan választ kapunk, hogy nem jó, hogyha eurókötvényeket bocsátunk ki. Hogyha ezek az európai kötvények, például az európai beruházási bank bocsátaná ki, akkor ön mit gondolna ezekről? Tehát, hogyha nem az LKB, hanem a beruházási bank bocsátaná ki őket. Van Rompoy úr és csoportja most ugye egy fontos csomagon dolgoznak, és ennek pedig az az egyik célja, hogy hogyan lehetne a nemzeti költségvetéseket ellenőrizni. Ez egyfajta ilyen előzetes vízumot jelentene, vagy, vagy mit? A nemzeti parlamentek döntése előtt már európai szinten ezt meg tudnánk határozni? Ez mennyire összeegyeztethető például a szerződéssel? Válasz. Remélem, hogy értem a kérdését, de egyáltalán nem vagyok benne biztos, úgyhogy javítson ki. Az első kérdése, ez egy régi álláspontja az Európai Központi Banknak, hogy a keret megfelelő működése azon alapul, hogy a felügyeletet erősítjük ugye különösen az elmúlt válság tapasztalatai alapján, hogy szigorúan alkalmazni kell a stabilitás és növekedési paktum betűjét és szellemét. Ez volt a lényeg. Másrészt a kormányok felelősek a saját költségvetési politikájukért, a befektetők előtt, a hazai és a külföldi befektetők előtt. Ez volt a keretnek a lényege, amelyen belül mi működtünk, és próbáltuk biztosítani, hogy a működés megfelelő legyen. De mondom, hogy a lényeg a stabilitási és növekedési paktum betűje és szelleme, de ezt nem sikerült teljességgel betartani. Ezt látni kell, és ismétlem, hogy az eurókötvényekkel kapcsolatosan megváltoztattuk a véleményünket. Mint látják, abszolút kivételes körülmények között az európaiaknak létre kellett hozni valami különlegeset, ami a második kérdést illeti, úgy tűnik, hogy ez ö, a, lehet, hogy nem jól értettem a kérdését. Mindenképpen világosan kell ö, fogalmaznunk, ha azt akarjuk, hogy ez a kölcsönös függőség ö, ami, ami együtt jár a közös valutával, hogyha ezt a kölcsönös függőséget figyelembe vesszük, akkor teljesen világos, hogy a fiskális politikákat meg kell nézni egy független intézménynek, a bizottságnak értékelnie kell, és hát a többieknek is látni kell. Ugyanis, hogyha ez nem valósul meg, akkor amikor kialakulnak ezek a függőségek, amit ugye látunk a jelenlegi válságban, akkor bizony meg kell tanulni azt, hogy a sorsunk is közös, meg a végzetünk is, hogyha közös a pénzünk. Tehát közös, sors közösségben vagyunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Markus. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Itt kapcsolódom ahhoz, amit az imént mondott. Nincs az az érzésem, hogy szakértőkből hiány lenne, akik a meg tudják nézni a tagállami költségvetéseket, de most ilyen konstrukciós hibával szembesülünk. Ugye a politikai testület, a pénzügyminiszterek döntenek utólag a költségvetésről, hogy sikerült -e elérni a 3%-os deficitet, ha nem, hogyha 3%-ot nem haladta meg a deficit, csak akkor tudnak intézkedéseket hozni, és hogyha a vétkesek döntenek a saját büntetésükről, akkor eléggé kegyesek lesznek önmagukhoz. Na most, ha megnézik a többiek, vagy a bizottság a költségvetést, akkor biztosítani kell, hogy ez ne legyen egy politikai testület, és hát a fővárosok, a tagállamok ne befolyásolják őket. Úgyhogy a kérdés az az, hogyha lesz egy intézmény, van egy intézményünk, amit úgy hívnak ugye, hogy Európai Központi Bank, és hogyha én a szerződést jól értelmezem, ez független, utasítások nem kötik, és a direktórium tagjai csak egy ciklust dölthetnek be, tehát nem lehet rájuk nyomást gyakorolni, akkor nem az EKB feladata lenne e, mint semleges instancia, hogy egy nagyobb szerepet vállaljon, mint azt, hogy csupán szakértői véleményeket kér, illetve egy olyan testületre hagyatkozik, amely politikai szempontok alapján dönt. Nagyon szépen köszönöm először is. Azt mondom, amit ön mond, hogy milyen fontos a megelőzés, ez teljesen meghatározó számomra is. És hogyha csak utólag vizsgáljuk meg a döntéseket, ha már megszülettek, akkor a helyzet az olyan lesz, hogy nem tudunk jól dolgozni. Tehát ezért előre kell lépni ezen a területen, mégpedig úgy, hogy a legjobban be tudjuk vezetni azt az automatizmust, hogy megakadályozzuk a fiskális költségvetési politikát abban, hogy, hogy a kritériumokat, tehát hogy ne érjék el a 3%-ot, hanem már sokkal előbb világossá váljon mindez, kiderüljön, hogy a középtávú célokat illetően nem halad megfelelő irányba a költségvetési politika, és ezt kellene egy ilyen korai jelzőrendszerrel mihamarabb megállapítani. Mondtam, hogy azon kell dolgoznunk, hogy meghat új lehetőségeket új lehetőségeket találjunk a másodlagos jogszabályalkotásban. De most a helyzet nagyon nehéz de mindenképpen szükség van az automatizmusokra, és eddig ez nem létezett a múltban. és ez nem valósult meg a növekedési és stabilitási paktummal kapcsolatosan sem. Mi mindig azt mondtuk, hogy mi a folyamat része vagyunk, és aktívak vagyunk az eurozónában, és minden munka csoportban. Mi készek vagyunk, elérhetők vagyunk, ott vagyunk, a jelenlegi körülmények között egy új koncepció alakult ki, hogy a bizottság működjön itt együtt ebben az Európai Központi Bankkal, ezt elfogadjuk a kormányzó tanácsban, és ez mutatja, hogy mi igenis készen állunk. Hogy még egyszer világossá tegyem, hogy mire gondolok ami a függetlenséget illeti, tehát hogy egy független entitás vizsgálná, felügyelné a költségvetési politikát, mi azt mondtuk, hogy jó lenne, ha ez a bizottságon belül történne, de azt is mondtuk, hogy ott viszont egy független intézmény legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három rövid kérdésem van. A Nemzetközi Bankszövetség nemrégiben Bécsben ülésezett, és én úgy érzékeltem, hogy megkongatták a vészharangot, hogy a növekedés is veszélyben van, 10 millió munkahelyről volt szó, amit az Európai Unió elveszíthet a szabályozás miatt. Ez csak pánikkeltés az ön véleménye szerint, vagy jogos aggodalom a Nemzetközi Bank Szövetség részéről? Másik kérdésem az államok minősítésével kapcsolatosan azt gondolom az LKB az az intézmény, amely a leginkább meg tudja ítélni az egyes államok bonitását el tudja eh, képzelni, hogy önök egy hitelminősítést végeznek, egy rétinget, vagy egy olyan testületet hoznak létre. Azután nagyon sok kérdés merül fel a bankközi piacsal kapcsolatosan, és itt is nagyon sok a kérdőjel. Mit gondolnak jelenleg, hogyan ítélik meg a bankközi piacot? Azt hiszem, hogy sok munkát adunk itt az LKB-nak, e nem? Trisé úr. Ön is? Szeretne mondani valamit? Később lesz majd még egy kérdésem, ha szabad. Igen, elmondtam már, hogy az elsődleges mandátumunk megvan, ezt a szerződés írja elő, és hát mi ezért felelünk a polgárok előtt, hogy garantáljuk az ár stabilitást, és soha nem felejtjük el, hogy ez a mi legfontosabb feladatunk, iránytünk. A kérdésekkel kapcsolatban először is. Igaz, gyakran látható a kereskedelmi bankok közösségében, gyakran érezhető, hogy azok a szabályok, amelyeken mi dolgozunk a Bázel 3 keretében, és egyáltalán a, a G20-ak keretében, a Bázeli Bizottság keretében, szóval attól tartanak, hogy ez egy kicsit megbolygatja, illetve visszafordítja a fellendülést. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy nagyon fontos, hogy biztosak legyünk afelől, hogy a jövőben, középtávon, hosszú távon olyan pénzügyi szektorunk legyen, amely sokkal békésebb. A bankoknak, bankok számára világossá kell tenni, hogy ami történt, az gigantikus méretű volt, hogyha figyelembe veszem az adófizetői kockázatokat, amelyeket vállaltak. Ez 27%-a volt a GDP-nek az Atlanti óceánon túl is, meg itt is. Tehát ez azt jelenti, hogy globális szinten olyan helyzetbe kerültünk, ami rendkívül súlyos volt. Egyszerűen nem is látták. Az én véleményem az, és azt hiszem, hogy ezt a hatóságok több része osztja, hogy ezt nem szeretnénk megcsinálni még egyszer. Tehát el kell kerülni egy olyan depressziót, ami valóban drámai lenne. Hát a recesszió már, már megvan, elég komoly, de nem gondolom azt, hogy de hát ezt önök jobban tudják, hogy van ez a demokráciákban. Tehát nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne kerüljünk még egyszer ilyen helyzetbe. Szóval a bankoknak ezt meg kell érteni. Na most persze van különbség az állandóság és a, a, a, a folyamatos változás között. A jelenlegi változások közepette más a helyzet. Akkor, hogyha elérjük a, a konszolidált állapotot, biztosnak kell lennünk afelől, hogy a talaj, amin állunk, az szilárd, és a bankoknak is sokkal békésebben kell működniük, és nem szabad most az átmeneti időszakban további problémákat alkotni. A második kérdéssel kapcsolatban én nem akartam azt mondani, hogy a hitelminősít szakértőkkel mi működjünk együtt. Ez egy nagyon fontos kérdés, itt nekünk a rendszert kell áttekinteni. Hogyan lehet ezt megoldani, de mi nem tudjuk helyettesíteni. A hitelminősítőket nem tudunk belépni az ő helyükre. A harmadik kérdés. Láthatták, hogy mi a bankközi piaci feszültségeket látok, Vannak ilyen feszültségek, és újra kellett aktiválni a nem standard intézkedések egy részét, amelyeket már a múltban is megtettünk, és nagyon remélem, hogy azok a döntések, amelyek megszülettek, és természetesen az új döntések is beleértve a stressz tesztet is, hogy ez előrelépést jelent majd, és a jó irányba viszi a bankközi piac fejlődését. Köszönöm, köszönöm szépen. Tessék. Nagyon szépen köszönöm a szót, elnök asszony, kedves elnök úr. Az államadosság problémája jelen van, és hát ez lesz a következő fejezet a válság során. 2007-ben a 27-ek adóssága 60% alatt volt, ahogy azt a szerződés előírta, a költségvetési politika alapvető szabályai mondják ki, hogy el kell kerülni a tagállamoknak a deficitet, és jelenlegi előrejelzések szerint az adósság 80%-át érje el a GDP-nek a 27-ek szintjén. Azt is tudjuk, hogy a legdrámaibb a helyzet jelenleg Görögországban az eurozóna kormányai úgy döntöttek, hogy segítséget nyújtanak Görögországnak, és megmentik az eurót. A józan ész a polgárok számára azt mondja, hogy igen, az adófizetők, tehát mi polgárok, miután megmentettük a bankokat, most meg már az országokat is mi mentjük meg. Azt szeretném kérdezni, hogy mit válaszol ön, mint a felelős, a, a, aki, aki mindent tud, hogy hogyan lehet válaszolni a polgárok folyamatos kérdésére, hogy mi lenne a következménye az ön véleménye szerint annak, hogyha Görögország kilépne az eurózónából egy bizonyos időre, aztán visszatérne, amikor rendezte a gazdasági problémáit és az adósságát. Milyen következményei lennének ennek Görögország, Európa és az eurózóna számára? Jelenleg én személyesen nem szorgalmaznám ezt, de folyamatosan hallom ezeket a kérdéseket, amikor találkozom a választópolgárokkal. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen először is. Meghallgattam, hogy mit mondott a 27-ekről, és a GDP-hez viszonyított adósság állományról egyetértek. Mondtam már, hogy a gond az nagy az ipari országokban összességében, nem meglepő ez Európában, a 27-ek körében sem, hogyha a G7-eket venném, nem a 27-eket, a G7-et. Ott is világos, hogy az éves deficit, a hiány a GDP arányában nagyobb a nagyobb gazdaságokban, és elérheti a 10-10 és fél 11 százalékot az éves költségvetési hiány. Európa, mint integrált, konszolidált entitás, ez alatt van, és az eurozóna is ez alatt van, hogyha megnézik az eurozóna tagállamainak az éves költségvetési hiányát, akkor ez olyan 6,5-7 százalék. Tehát ez a probléma, ez a világ minden ipari államában egyértelműen jelen van. A második kérdéssel kapcsolatban nem nehéz elképzelni, hogy milyen problémát teremtene ez, de én nem szeretnék itt hipotézisekkel dolgozni, úgyhogy inkább nem válaszolok erre semmit. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Nagyon szépen köszönöm. Először is el szeretném mondani, hogy nagyon nagyra értékelem azt a módot, ahogyan ön elmagyarázta az államkötvények kérdését. Tehát ön is nagyon jól tudja, hogy ez egy olyan lépés, amire még nem volt példa az Európai Központi Bank történetében, hogy államkötvényeket vásárol az eurozóna országaiból, és ez nagyon sok negatív megjegyzést váltott ki, sok érzelmet, kételyt. Meg tudná mondani, hogy az LKB miért nem tárt fel részleteket ezekről, a felvásárlásokról. Miért nem tett közzé semmiféle információt arról, hogy milyen országok kötvényeit vásárolta meg? Ez a, az információ hol érhető el? Köszönöm. Köszönöm szépen. Elmondtam már, hogy mit tettünk, és azt is, hogy miért tettük ezt, és ez egy más természetű lépés volt, mint az, ami az Egyesült Államokban, vagy az Egyesült Királyságban, vagy Japánban történt, ahol szintén voltak ilyen vásárlások, kiindulva a, egyszerűen a mennyiségből. De ott mások voltak a célok, és mi ezt a likviditást vissza is vontuk a kormányzó tanács úgy döntött, hogy csak az összegről ad tájékoztatást, hogy milyen összegben, értékben vásárolt kötvényeket, ez az adat elérhető, és azt, hogy a likviditás hogyan alakult. Ezek az adatok rendelkezésre álltak. Az első héten a felvásárlások 16 és fél milliárdot, aztán a második héten 10, a, nyol, a harmadik héten 8,5 milliárd, utána 5,5 milliárd, majd 6,5 milliárd, és az utolsó információ, ami megjelent, amit tegnap tettünk közé, nem, ma, bocsánat, ma ez pedig 4 milliárd. Tehát látható, hogy csökken az összeg. Ez az információ, amivel jelenleg szolgálunk. A kormányzó tanács úgy döntött, hogy ennél több információval nem szolgál. Persze ez fontos, mert látjuk az össznagyságrendet, és hogy mit teszünk, és hogy egyáltalán mi az, amit visszavonunk a likviditást illetően a piacon. Tehát ezek azok az eszközök, amelyekkel dolgozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egy kérdésem, és hát látom, hogy még egy van itt a képviselők részéről, de hadd mondjam el én a kérdésemet. Amikor a bevezetőjét tartotta, akkor említette ezt a mérleg, mérleget, és hogy ezzel kapcsolatosan hogyan lehet elősegíteni a gazdaság felépülését Görögországban. A tőkésítési követelményekkel kapcsolatosan a bankoknál sok adósság halmozódik a kockázat értékelés miatt. Na most a valuta esetében ugye, nincs nominális kockázat, de ezt nem lehet minden esetben szem előtt tartani, és a kritériumok között van egy olyan is, hogy a nulla kockázati százaléknál hogyan gondolkozik az LKB milyen lépésekre lenne szükség. Nem derül -e ki, hogy esetleg más módon is lehetne ezt a félautomatizmust eh, elérni, hogyha a kockázatértékelés sokkal jobban reagálni az ország adósság állományára, akkor nem lenne szükség politikai intervencióra a bizottság részéről, hogy elindítsa a deficit eljárást, mert a, má, a piac megoldaná ha egy ilyen hiány előáll az országban, akkor ennek automatikusan hatása lesz a hitelminősítésre. És mivel a bankoknál vannak ezek a források, ő szeretnének ettől megszabadulni. Tehát ez automatikusan stabilizálná a helyzetet. Mit gondol erről? Hát azt hiszem, hogy amit mondott, az fontos, és ezt mindenképpen tanulmányozni kell. Az biztos, hogy a jelenlegi rendszerben az a feltételezés van, hogy a hogy a, az államadosságot, így a kockázatoknál nem veszik így figyelembe. Ez persze ezt meg kell érteni, de ez már egy, egy rendszer kérdése. Ugye itt az a helyzet, hogy, hogy sok teljesen szuverén államnak van egy közös pénze. És hát ugye mi mindig is nagyon ügyeltünk arra, hogy kértük, hogy tartsák be a stabilitási és növekedési paktumot. Mert amit ön elmondott, az persze csak akkor áll elő, hogyha ezek a politikák nem felelnek meg a paktumban foglalt követelményeknek. És mi azt mondtuk, hogy ez benne van a Maastrichti szerződésben, és ez, ez ott van a másodlagos jogszabályok között. Értem, hogy mit mondott, ez nagyon fontos, ezen el kell gondolkozni valóban. Köszönöm szépen, Santis úr. Köszönöm szépen. Nos, Trissé úrral most utoljára találkozunk a nyári szünet előtt, éppen ezért azt szeretném tőle kérdezni, hogy ugyanazokat a kérdéseket fogom feltenni, amelyeket már egész tél folyamán állandóan megkérdeztem, de részben már válaszolt is rájuk. Tehát első kérdés, az IMF e hogyan kapcsolódik az eurozónához, milyen szerepe van az IMF-nek az eurozóna stabilitásában. Gondolják önök, hogy teljes mértékben függetlenek az IMF-től? Hiszen tudjuk, hogy ők állandóan leveleket írogatnak önöknek, az Európai Bizottságnak, és szankciókról beszélnek, illetve büntetéseket helyeznek kilátásba. Második kérdés. a gazdaság és monetáris unióban talán most szükség lenne arra, hogy megváltoztassuk az Európai Központi Bank szerepét is. Ugyanis változások vannak abból a szempontból is, hogy most már nem standard módon is közbeléphetnek a piacokban. Ebben az értelemben hogyan látja ön a központi bank szerepét, az Európai Központi Bank szerepét? Első kérdésre a válasz. Röviden annyi, hogy Görögország esetében volt egy programunk, egy egységes programunk, amelyről beszéltünk, és amelyről döntöttünk a kormányok részéről, és ezt részben az IMF, részben pedig a bizottság és az LKB e illetve az európai kormányok is ö, aláírtak. Tehát ebben az esetben azt láthattuk, hogy milyen jó együttműködés alakulhat ki az IMF részéről és az európai intézmények részéről. Ami a második kérdését illeti, erre azt válaszolnám, hogy az alapvető mandátumunk, amely a szerződésben is benne foglaltatik, és amelyet elvárnak tőlünk az állampolgárok, az az, hogy elstabilitást biztosítsunk. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, vagy ezen felül, amikor különleges helyzetben vagyunk, és amikor azt látjuk, hogy a pénzügyi piacok nem jól működnek, akármilyen oknál fogva, vagy egy bizonyos része a pénzügyi piacoknak, vagy a pénzpiacok maguk rosszul működnek, ahogyan ezt sajnos elég sokszor láthattuk az elmúlt időszak során, hiszen több sok is érte a piacokat, nagyon nagy feszültség volt, és a pénzügyi válság egyre erősebb lett. Európában is. Nos, hát akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit is tehetünk annak érdekében, hogy visszaállítsuk a piacok normális működését. Ezek a mi céljaink, ezek a nem standard módszerek, amelyek minden bizony nem ássák alá a legfőbb célt, amely továbbra is az árstabilitás biztosítása. Pont ezért biztosítottam önöket arról is, hogy amikor a kötvénypiacokkal kapcsolatban közbeléptünk, semmiféle hatással ez nem volt az általános politikáinkra, és bizony vissza is kapjuk, vagy kaptuk mindazt a pénzt, amelyet beinjektáltunk a rendszerbe. Elnök, köszönöm szépen, azt hiszem, hogy az összes kérdésünkre nagyszerű választ kaptunk, úgyhogy még egyszer köszönjük szépen. Nos, hát a következő ülésünk önnel Hát az önnel kö a következő ülésünk szeptember 27-én lesz, ekkor kerül majd erre sor, és arra szeretném emlékeztetni a parlamenti képviselőket, hogy voltak olyan dokumentumok, amelyek a görög helyzetből való következtetéseket levonták, illetve hogy az eurózónában hogyan lehetne jobb együttműködést előérni.